hatásainak integráltabb koordinációja irányába. Az Európai Unió ezáltal is jobban összenő ezen a területen. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen, Vitál. Ezzel lezárjuk ezt a vitát, a szavazásra pedig holnap déli 12 órakor kerül sor. Napi rendünk következő pontja szintén Vitál Moreira jelentése, melynek tárgya a Kirgiz köztársaságnak nyújtott makroszintű pénzügyi támogatás. Moreira úr, őni a szó, ismeri a szabályokat, összesen 6 perc áll rendelkezésre, 4 eh, perc az elején és 2 perc a végén, de úgy on, osztja be az idejét, ahogy gondolja. Köszönöm szépen, elnök úr. Úgy gondolom, hogy ebben az esetben nem leszek képes jó hírekkel szolgálni a parlamentnek, de arra szeretném önöket kérni, Eh, hogy az álláspontomat, ami egyben a Külkereskedelmi Bizottságnak az álláspontja is, támogassák a tanács elleni harcban. A Külkereskedelmi Szakbizottság, melynek elnöke vagyok, ugyanis azt javasolja, hogy a Kirgiz köztársaságnak nyújtandó makroszintű pénzügyi támogatást, ami ugye 30 millió euró lenne, ezt egy kis módosítással lássuk el. Az egyik preambulum bekezdésben a bizottság azt javasolja a komitológiai eljárás eredményeképpen, hogy az egyetértési nyilatkozatot eh, egyfajta konzultációs eljárás keretében fogadjuk el. A tanács és a bizottság úgy gondolta, hogy a makroszintű pénzügyi támogatásról a konzultációs eljárás keretében kellene döntenünk, ahogy Ukrajna és Moldávia esetében is tettük. Tehát nem nem a tanácsi álláspontnak megfelelően az ellenőrző eljárás keretében. A, tan a konzultációs eljárást ilyen esetekben úgy gondolom, hogy kivételnek kell tekintenie. A tanács teljesen világosan más álláspontot képvisel, egy olyan álláspontot, ami lehetővé tette Ukrajna és Moldávia esetében a konzultációs eljárás alkalmazását, itt azonban nem teszi lehetővé ami a Kirgiz köztársaságnak nyújtandó makroszintű pénzügyi támogatást illeti. Itt vannak nézeteltések, ezek nem tartalmiak a Kirgiz köztársaság úgy gondoljuk, hogy eleget tesz azoknak a feltételeknek, hogy megkaphassa makroszintű pénzügyi támogatást. De vannak politikai kérdések, inter, intézményközi kérdések, amelyeket tisztáznunk kell. Nevezetesen az, hogy a tagállamoknak milyen befolyásuk van a bizottságnak a hatásköreire. Az Európai Parlament pedig egy erősebb ellenőrzési jogkört kap a tanács részéről ebben a kérdésben, vagy sem a parlamentnek sajnos nincsenek azonos ellenőrzési jogkörei, mint a tanácsnak. Ez egy olyan téma, ahol a parlament mindenképpen, hogy meg kell, hogy vesse a lábát, és a Lisszaboni szerződésben előirányzott egyensúlyt az ellenőrzés területén meg kell védenie. A komitológiai eljárás tehát nem szabad olyan célra felhasználni, hogy a Lisszaboni szerződésnek a végrehajtása csorbuljon. Úgy gondoljuk, hogy ez a bizottsági stratégia nem szabad, hogy győzzön, és mindenképpen azonosan kell kezelnünk a Kirgiz köztársaságot és Grúziát. Eh, Köszönöm szépen, most pedig megadom a biztos úrnak a szót, hogy reagálhasson. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr, tisztelt képviselők! Engedjék meg, hogy azzal kezdjem, hogy az Európai Unió makrofinanciális támogatása rendkívül fontos a szomszédos és a jelölt országok vonatkozásában. A negatív hatása az euró övezetnek, az, az IMF-nek és az Uniónak is segítenie kell abban, hogy az Unió közelében lévő országok stabilizálását segítsék. Ez politikailag és gazdaságilag egyaránt érdekünk. Jelenleg ugyanakkor a makropénzügyi támogatás befagyott két évre, olyan döntést hoztak az éves javaslatban, Grúzia esetében 2011. januárjában a parlament és a tanács nem tudott egyetérteni a komitológiai eljárásban, ahogy ezt egyébként Moreira úr az imént vázolta ezért fontos megoldást találni, illetve a megvizsgálást, megfelelő megvizsgálást kell alkalmazni a memorandum szempontjából. Ami Kirgiziát és Grúziát illeti, a nagyon hosszú döntési idő nehéz helyzetet hozott. Veszítünk a szavahihetőségekből ezen stratégiai külső partnerek szemében. Sőt, még további veszít jelent az, hogyha további javaslatok is blokkolásra kerülnek. Az Unió esetében Egyiptom, Júnia, Jordánia, Örményország esetében ugyancsak ez a helyzet. A bizottság ezért sürgeti, hogy a parlament folytassa a párbeszédet a tanácssal, hogy minden lehetséges módon próbáljanak kikeveredni a zsákutcából. És meg gondolom, tisztelt elnök úr, hogy rendkívül fontos az egyensúly szempontjából egyrészt a bizottság és a parlament és a tanács között meglegyen a megfelelő egyensúly, hogy ezt Moreira professzor is hangsúlyozta. Ezért fontos, hogy a Lisszaboni szerződést a gyakorlatba is átültessük, alkalmazzuk, és ezzel figyeljünk oda nem csak a betűjére, hanem a szellemére is a Lisszaboni szerződésnek. Ez egyszerűen nem érthető, hogy három év után is nem tudunk megállapodni egy ilyen fontos kérdésben, ami politikai eszközként is nagyon fontos az európai politika szempontjából a szomszédok és az egyéb országok tekintetében. Köszönöm szépen! Most pedig akkor a parlamenti frakciók nevében felszólalók kapnak szót. Először két percben Bartolozzi kolléga kapja meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr! A mai vita a Kirgiz köztársaság nyújtott makroszintű pénzügyi támogatásról lehetővé teszi, hogy elgondolkodjunk ennek az országnak a helyzetéről. Ez az ország etnikai válságban van, nagyon súlyos válságról van szó, ez gazdasági, politikai válság, és a stabilitása is kockán forog. Eh, az ország helyzete valamennyire mégiscsak stabilizálódott, és az alkotmányi reform és a eh, parlamenti és elnöki választások lehetővé tették, hogy meginduljanak azok a reformok, amelyek az ország számára elengedhetetlenek, hogyha demokratikus stabilitásra törekszik. Az Európai Unió több alkalommal is eh, kötelezettségvállalásának adott hangot. Támogatni kívánjuk az a Kirgizia erőfeszítéseit, amivel a demokráciára törekszik, és pénzügyi támogatást is ígértünk. Ez egy nagyon fontos támogatás a demokratikus és szociális gazdasági reformok vonatkozásában. Éppen ezért szeretném, hogy a jogi viszály, ami a három intézmény között van, és ami nem tette lehetővé eddig, hogy megállapodás szülessen, és aminek következtében első olvasatban kell szavazni, jó lenne, hogyha ezen felül tudnánk emelkedni minél előbb, és a különböző intézmények intézmények egységesen tudnák támogatni Kirgiz köztársaságot. Ennek kihatása van az adott országra. Az ország várja a támogatásunkat, de ugyanakkor az unió arculatának is árt ez a helyzet megkérdőjeleződik a komolysága nemzetközi szinten. Delegációként látogatást tettünk én magam is elnök voltam, és Kirgisztánban jártunk. És ezzel a kérdéssel kapcsolatban azt hallottuk, illetve elmondták nekünk, hogy mennyire hosszúnak tartják az időt, és egyszerűen nem értik, hogy az Európai Unió által bejelentett intézkedésekben miért nem született meg a döntés. Ez alapvetően fontos, hogyha nagyobb szavahihetőséget kívánunk, és nagyobb jelentőséget akarunk adni az európai intézményeknek, és hozzá kívánunk járulni a stabilitáshoz és a terrorizmus elleni küzdelemhez egy olyan övezben, amely rendkívül fontos, mint Közép-Ázsia, akkor ezen az úton kell előre haladnunk. Köszönöm szépen, Bartolocsi úr, szocialista frakció nevében, Gutesz úr. Köszönöm szépen, elnök úr. 30 millió eurós segítségnyújtásról van szó a Kirgiz köztársaság irányába. Remélem, hogy ennek a pénznek az átutalása segítséget nyújt majd ennek az országnak, hogy a gazdasági és szociális problémákat meg tudja oldani, amelynek a kiinduló pontja a gazdasági válság volt, illetve azok a 2014 júniusi politikai események, amelyek rendkívül sajnálatosak voltak segíteni próbálunk a kirgiz köztársaságnak, hogy elléphessen a demokrácia felé. Reméljük, hogy, 2000, hogy a 2010-es évben bekövetkezett sajnálatos események nem fogják megakadályozni, csak némiképpen hátráltatni a kirgiz köztársaságot, hogy a demokrácia útjára lépjenek. A demokratikus reformok elindultak. Reméljük, hogy függetlenül attól, hogy milyen megoldásokat választanak majd Kirgizisztánban. Reméljük, hogy az európai, de, de az európai diplomácia továbbra is fontos szerepet tölt majd be ebben az ázsiai térségben. Köszönöm. Most pedig Kazak úr kap szót. Благодаря, господин председател, уважаеми господин комисар, уважаеми колеги въпреки че република киргизстан не попада в географския обхват на инструмента за макрофинансова помощ на европейския съюз prodemokratичните усилия на киргизските власти при установяване... Köszönöm szépen. A kirgiz kormány nagyon sok európai demokrácia irányába törekvő erőfeszítést tett. Ugyanakkor, és az e, térségben az Unió egyik fő partnerévé vált. Az Unió a legfőbb adományozó, és mintegy 30 millió euró támogatást nyújtott. Ez nagyon fontos a pénzügyi menedzsment, a pénzügyminisztérium és az Európai Központi Bank is egymással tárgyaltak ez ügyben, és nagyon fontos a megfelelés. Emberi jogi kérdések is felvetődtek, az, et, az etnikai feszültségek kapcsán. Ugyanakkor úgy gondoljuk, hogy a Kirgiz köztársaság meg, elkezdte megtenni azokat a lépéseket, amelyek szükségesek, és egy megfelelő jelzés lenne, hogy az Európai Unió kész támogatni azon országokat, amelyek a demokratizáció útjára lépnek. Mindazonáltal negatív a kihatása nem szabad felfüggeszteni a kifizetéseket. Az többet, többért elvet kell alkalmaznunk, hogyha viszont a, romlik a helyzet, akkor viszont fordítottan a kevesebbért kevesebb elvet kell alkalmaznunk. Ami viszont a kulcskérdést illeti, a komitológia, ami mint egy ö, a keretszerződésen belül, illetve a makroszintű támogatás területén úgy gondolom, hogy a bizottság, a tanács és a parlament természetesen mindenképpen példát kellene, hogy mutasson a józan ész alapján egy észszerű kompromisszumot kellene, hogy elfogadjanak a Lisszaboni szerződés végrehajtása érdekében. Nicole. Köszönöm szépen, most Nikol Kill Nielsen kap szót. Suite aux violences ethniques de juin 2000 Elnök úr, a 2010 júniusi etnikai villongások után és az új kirgiz alkotmány elfogadása után úgy tűnik, hogy ez az ország most már a demokrácia útjára lépett. Az Európai Unió mindig is segítette ezt a szegény országot, amelyet különösen lesújtott a gazdasági válság. A demokrácia megsegítésére indított európai programban prioritás szerepet kapott Kirgizisztán tudjuk, hogy milyen visszaélések történtek, hogy a 61 éves Aszkárovot, az emberi jogi harcost börtönbüntetésre ítélték. Nagyon sok emberi jogsértés történt ezen kívül, de igazából Aszkárov esete mutatja, hogy kudarcba fulladt a kirgiz demokrácia, és hogy Kirgizisztán egyáltalán nem képes erre az útra lépni. Az üzvégeket folyamatosan üldözik, a tárgyalások megálltak, a nacionalizmus és a rasszizmus hihetetlen méreteket öltött az olyan weblapokat, amelyek ezeket az etnikai kérdéseket feszegetik, folyamatosan elfolytják. A Szájpov testvéreket, az üzbék kisebbséget képviselő újságírókat elítélték. Egy olyan tudóst is letartóztattak a helyi KGB képviselői, aki szintén az etnikai kérdésekkel foglalkozott. A teljes munkáját és a számítógépét lefoglalták. Minden egyes emberi jogi harcost, aki kapcsolatban állt ezzel a személlyel, szintén elfogott a helyi KGB. Ez egyáltalán nem felel meg Kirgizisztán nemzetközi e-, elkötelezettségeinek. Eston asszony, amikor ott járt Kirgizisztánban, akkor sem Askarov börtönbüntetéséről, sem pedig az elnémított emberi jogi képviselőkről nem tett fel kérdéseket. Én pedig attól tartok, hogy folyamatosan romlani fog a helyzet Kirgizisztánban, ezért a frakcióm nemmel fog szavazni. Úgy vélem, hogy a Kirgizisztánnak nyújtott esetleges pénzügyi segítségnyújtást mindenképpen a korrupció ellenes harchoz és a demokráciához kellene kötnünk. Köszönöm szépen, Páska úr kapszót. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt... A gazdasági problémák névfelkeléshez vezetett. Kirgiziában ezt követően pedig etnikai villongások lettek. Ezért fontos volt a politikai helyzetnek a stabilizációja és a demokratikus reformok bevezetése, hogy az ország a demokratikus útra lépjen. Ugyanakkor a demokratizálás törékeny útját a gazdasági instabilitás veszélyezteti, és az, az IMF nemzetközi valutó alap értelmezése szerint több mint több millió euró segítségre van szüksége 2012-ben. A nemzetközi támogatást össze kell vonni a demokrácia útjának követésével, és 30 millió euró kölcsönformájában, más pedig adományformájában kerülne továbbításra. Amennyiben a valuta alapnak az előrejelzései igazak, akkor ez lehetővé tenni az országnak a, az átjutását a, és gazdasági stabilitás elérésében és a politikai és etnikai problémák elkerülésében megkerülését és segíthetné a demokratikus intézmények stabilizálódását, akkor ez azt jelenteni, hogy ez mindenképpen egy észszerű, támogatás észszerű cél lenne. Az Európai Bizottságnak folyamatosan figyelemmel kell követnie, hogy valójában ez az összeg a, meg, a várt eredményt hozzá-e. Köszönöm. Köszönöm szépen. Antonio Borgi éppen megérkezett új biztos szeretném körünkben üdvözölni. Következő hozzászólónk pedig Stassen asszony. Folytatói. Köszönöm szépen, elnök úr az Európai Uniónak egy hatalmas gazdasági válsággal kell megküzdenie, a polgárokat kizsigereljük, a tagállamok pedig adóssága küzdenek. Hogy lehet, hogy akkor az Európai Unió innen több ezer kilométerre jövő országoknak blankócsekket csekket állít ki? Ezt meg kell, hogy állítsuk. A makrofinanciális támogatásra vonatkozó támogatások elindítása óta 7 milliárd eurót költöttünk erre a célra. Ennek a nagy része gyakorlatilag ajándék olyan országoknak, amelyek korrupció, szervezetbűnözés és más hasonló dolgok áldozataivá váltak. Kirgíziát nem szabad európai pénzből finanszírozni. A makrofinanciális pénzügyi támogatás az Európai Unió szomszédos országok számára kell, hogy allokálva legyen nem pedig egy 6000 kilométerre lévő euró-ázsiai országnak, ami gyakorlatilag olyan messze van, mint Kína nagyon fontos, hogy megállítsuk ezt a brüsszeli folyamatot. Nem szabad, hogy az emberi jogi jogsértéseket támogassuk, nem szabad, hogy a világ egyik legkorruptabb országa kapjon támogatást. Az Európai eh, eh, Unió mégis 30 millió eh, eurót ad ennek az országnak, és ebből 15 millió visszanemtérítendő támogatást. Nem szabad, hogy az Európai Unió ezt megtegye. Nem lehet kontrasztosabb a helyzet ennél itt Európában. Európa össze fog omlani szociális és gazdasági szempontból, és olyan célokra ad ki pénzt, amik nem vezetnek sehova. Meg kell, hogy fordítsuk ezt a dolgot, és fontos, hogy a polgároknak, az adófizető polgároknak a pénzét ne arra fordítsuk, hogy ilyen távoli országoknak ajándékokat adunk. Úgy gondolom, hogy ez megengedhetetlen az Európai Uniónak, be kell fejeznie ezt a támogatási politikát. Herzlichen Dank. Köszönöm szépen, most pedig Jegle asszony kap szót. Elnök úr, biztos úr, üdvözöljük a körünkben. Én világosan támogatom ezt a 30 millió eurós makrofinanszírozási támogatást Kirgizisztán számára a 2010-es zavargások után Kirgizisztán ma úgy politikai, mint gazdasági szempontból a stabilizáció útjára lépett a jelenlegi helyzetben. Éppen ezért nagyon fontos, hogy más nemzetközi szervezetekkel való szoros egyeztetés mellett természetesen, de felanyáljuk a támogatásunkat. Helyes és fontos, hogy bizonyos feltételekhez kössük a pénzügyi támogatást, így például az emberi jogok betartásához, és egy igazi demokrácia és jogállamiság felépítéséhez. Fontos, hogy a pénzforrások felhasználásakor az ellenőrző szerveink együtt tudjanak működni a kirgiz kormányszervekkel, és figyeljenek arra, hogy a lehető leghatékonyabban és a legfenntarthatóbb módon költsége ezt a 30 millió eurót. Így különösen gondolok arra, hogy előre meghatározzuk a felhasználási célokat, és Kirgizisztán a támogatásunkkal ne függőségbe kerüljön, hanem sokkal inkább képesé váljon arra, hogy belátható időn belül saját maga, a saját erejéből eh, a hiányokat megszüntesse. A Kirgiz köztársaság a demokratikus intézmények stabilizációja mellett és a, a demokratizálási folyamat folytatása mellett tette le a garast. Fontos a politikai gazdasági reformok folytatása, de ennek a mindenképpen a civil társadalom bevonása mellett kell történnie. Az Európai Uniónak ezt támogatnia kell, de nyilvánvalóan nem szabad visszariadni attól sem, hogy a rossz dolgokat kritizálja ez fontos, hogy hitelesek legyünk. Nem szabad, hogy a Kirgiz köztársaság eh, az Európai Unióban kialakuló egyensúlytalan stratégiák áldozatává váljon. Mindenképpen közép-európai gazdasági központ lehet számunkra Kirgizisztán, úgyhogy ez a makrofinanciális segély az egész régió számára egy pozitív eh, üzenetet küld. Elnök, Köszönöm szépen, Jeglasszony, Rinaldi kolléga kapszót. szót. Eh, senza ripetere le preoccupazioni che sono già state... Köszönöm szépen. Nem szeretném megismételni azokat az aggályokat, amiket a kollégák már elmondtak, illetve amiket Moreira úr is megfogalmazott. Azok, akik ismerik ezt a régiót, tudják, hogy erre az anyagi segítségnyújtásra óriási szükség van. Itt alapvetően kereskedelmi jellegű megállapodásról van szó, ugyanakkor külpolitikai szempontból is fontos ez a gesztus. A Kirgiz köztársaság megpróbál megfelelni azoknak a kihívásoknak, amelyeknek meg kell felelnie függetlenné válása után. Természetesen egy ilyen függetlenési folyam, függetlenedési folyamatban vannak hullámvölgyek, de minden esetre úgy gondoljuk, hogy a helyzet javul. A civil társadalom működik, voltak nagyon komoly regionális válságok, amiknek látjuk a hatását, ugyanakkor azért van előrelépés. Olyan országról van szó, amely rettenetes szegénységben él, ezt se felejtsük el. Az a segítségnyújtás, amit az Európai Unió és a Bizottság fel tud ajánlani, kulcsfontosságú a Kirgiz köztársaság számára, hiszen ennek köszönhetően strukturális reformokat indíthatnak el, és így tovább haladhatnak a demokrácia útján. Az Európai Unió számára pedig fontos, hogy Kína mellett erősítse jelenlétét ebben a régióban. Mindenképpen fenntartható szociális reformokat kell Kirgizisztánban elindítani, és ebben az Európai Unió igenis segítséget nyújthat. És reméljük, hogy ennek következtében az emberi jogok védelme is jobb lesz. Askarov esetével természetesen tökéletesen egyetértek, hiszen ő egy nem erőszakos képviselője az üzbék kisebbségnek. Köszönöm. Köszönöm szépen, Péter le kolléga času posztszovjetske tranzície politične pretrese s posebej tragičnim A Kirgiz eh, köztársaság egy posztszovjet eh, időszakot élt át, nagyon tragikus körülményekkel 2010-ben. Ezek az események eh, befolyásolták a gazdaságát is az országnak. 2010-ben az állampolgárok alkotmányos reform mellett döntöttek, és az ország elindult a parlamenti demokrácia útján. Ez természetesen egy komoly kihívás mind az említett köztársaság számára, mind pedig a szomszédos országok számára. Személyesen 2005-ben eh, volt alkalmam megnézni a rendkívül bonyolult helyzetet ebben az országban. A Kirgiz köztársaság eh, olyan ország, amely nagyon komoly makrogazdasági problémákkal küzd, éppen ezért demokrat demokrácia számára is problémát jelent. Éppen ezért nagyon fontos, hogy az Európai Parlament mellett, támogatás mellett döntött, és remélem, hogy ezt támogatni fogják. Andreas Mölzer. Köszönöm szépen, András Mölzer kap szót. Mindez idáig az Európai Uniónak nem sikerült geostratégiai és erőforrás szempontjából fontos közép-ázsiai területeken megvetni a lábát. Különböző formákban kénytelenek voltunk felfüggeszteni a támogatások folyosítását, és úgy tűnik, hogy nem vagyunk képesek közelebb hozni Európához a közép-ázsiai országokat. Kirgizisztán az egyetlen olyan ország, amely a parlamenti demokrácia irányába tett lépéseket. Jól lehet, nyilvánvalóan még hosszú utat kell megtennie, mire megérkezik oda. 2010-ben zavargások voltak, hogyha a vádlottaknak a jogait tényleg megsértik azóta, és bizonyos vallomásokat kínzással gyötörtek ki belőlük, akkor mindenképpen az emberi jogi kérdések területén még van tennivaló az országban. Fontos, hogy a politikai, gazdasági, jogállami reformokat végrehajtsák, és ezt a társadalom elfogadja az Európai Unió makrofinanciális segítsége, az orosz segítséggel együtt, kell, hogy támogassa az otthoni demokratizálódási folyamatot. Elnök, Köszönöm szépen, van-e esetleg több spontán hozzászólás? Nincs. Ebben az esetben akkor Döhögt biztosnak adom meg a szót. Uh, uh, szépen, Több kolléga is hozzászólt, és feltette azt a kérdést, hogy egyáltalán miért nyújtjuk ezt a makrofinanszírozási segélyt egy olyan országnak, Kirgizisztánnak, amely tulajdonképpen nem tartozik a hagyományos szomszédsági politika kereteibe, hiszen rendkívül messze helyezkedik el az Európai Uniótól. Mindez természetesen igaz. De geostratégiai szempontból mégiscsak a szomszédságunkba tartozik, de hát erről végül is nyithatnánk politikai vitát. Ami a mikrofinanszírozási segítségnyújtás kategóriáját és kritériumait illeti, itt különleges helyzetekben van arra lehetőség, hogy a MAG területen kívülre is nyújtsunk MFA-t. És a Kirgiz köztársaság esetében fennálltak ezek a különleges események, ugyanis az Európai Uniónak sürgős segítséget kellene nyújtania a Kirgiz köztársaság politikai demokráciájának érdekében. Nagyon sok kolléga azt is elmondta, hogy ez a demokratikus politikai háttér, ez igen törékeny egyelőre Kirgizisztánban. Ezzel egyetértek, úgy gondolom, hogy Kirgizisztán önmagában véve eléggé törékeny és kiegyensúlyozatlan helyzetben van, éppen ezért is kell segítenünk ott a demokrácia kialakulását. A gazdasági stabilitásban kell nekünk segítséget nyújtani, hogy um, a demokrácia párti vezetőket segítsük abban, hogy az etnikai villongásokat meg tudják állítani, hogy ezek ne terjedjenek át a szomszédos országokra. Egy olyan közép-ázsiai országról van szó, amely szinte egyáltalán nem rendelkezik természetes erőforrásokkal, éppen ezért ez nagyon komolyan függ a szomszédos országokkal folytatott kereskedelmétől így ezek az etnikai problémák és kisebbségi problémák nagyon komoly problémákat vetnek fel. Itt most különösen az üzbék problémára gondolok Kirgizisztánban. Az EU segítségnyújtás olyan irányokba kell, hogy menjen, olyan országokhoz kell, hogy menjen, amelyek megpróbálnak fellépni az emberi jogok védelméért. Hát többen azt mondták, hogy Kirgizisztán ezt nem valami hatékony módon teszi, de azért ezzel nem értek teljes mértékben egyet. A mikrofinanszírozási segítségnyújtás nagyon fontos, és ennek meg kell nézni az intézményi aspektusait is, tehát, hogy a tanács és a parlament megegyezésre tud -e jutni abban, hogy milyen eljárást kellene alkalmazni makroszintű pénzügyi támogatásoknál, és hát itt ugye mindenképpen figyelembe kell venni a parlament és a tanács viszonyát is. A kérdés elsőképpen az, hogy ennek az intézményközi csatározásnak áldozatául esete a makroszintű pénzügyi támogatás. Én úgy gondolom, hogy nem, tehát mindenkinek valódi erőfeszítéseket kell tennie annak érdekében, hogy ezeket a problémákat le tudjuk küzdeni, és hogy a tanács, a bizottság és a parlament végül megegyezésre jusson. Köszönöm. Köszönöm szépen, biztos úr az utolsó szót pedig Moreira előadó úr kapja meg. Tisztelt, tisztelt elnök úr, két ok is van, amiért a bizottság ezt a javaslatot tette a ö, makroszintű pénzügyi támogatás, ez főként egy gazdasági stabilitásba fe, tett beruházás Kirgisztánban ez a makroszintű pénzügyi támogatás feltételekhez köthető például az emberi jogok területén. A rendeletnek az ötös cikke például kimondja kifejezetten, hogy elő kell lép, előre kell lépni a korrupció és a csalás elleni küzdelemben pontosan tudni kellene, hogy az Európai Uniónak el kell-e utasítania a jelenlegi eh, kirgisztáni helyzet miatt a támogatást, vagy pedig éppen, hogy meg kellene adni azért, hogy javítsuk azon lehetőségeket, amivel az ország a jogállamiság a demokrácia irányába tud tovább haladni. Nekem nincsenek kétségeim a felől, hogy egy jó támogatása mi részünkről éppen a második opciót kellene, hogy támogassa, és ezért azt javaslom, hogy szavazzák meg a bizottságnak ezt a javaslatát. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen az előadó zárószavait. Kedves kollégák, ezzel a jelen napi rendi ponttal kapcsolatos vitát lezártuk, a szavazásra pedig holnap 12 órakor kerül sor. Most pedig áttérünk